witam ponownie. kolejny punkt porządku obrad brzmi oświadczenie folytatjuk az ülést a következő napi rendi pont a bizottság külügy és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata a Macedónia volt Jugoszláv köztársaságban kialakult helyzet, az alelnök, illetve külügy és biztonságpolitika főkísérő nevében um, Stylianides